Il presidente. Az elnök. Ekkus. Allora, la seduta è ripresa. Jó napot kívánok! Folytatjuk a plenáris ülést. A jegyző, a tegnapi ülés jegyző könyve kiosztása került. Van-e azzal kapcsolatos felvetésük, meglátásuk? Parancsoljon! Vagy nincs? Á, no. Nincs. Úgy láttam, jelentkezik. Úgy látszik, szinte szokás.